I would like to ask everyone to sit down and... Kérem mindenki foglaljon helyet, lássunk neki a szavazásnak. Egy hosszú szavazólistánk van. That's an oyster card. That's <laughs> Wrong one. we would like to welcome uh, the ECOM members. Az ECON szakbizottság uh, és a LIBE szakbizottság tagjait, titkárságát, elnökeit. Mind-mind üdvözlöm itt a teremben. Merci. Merci, Madame Présidente. Je voulais simplement... Elnök asszony, egész egyszerűen, köszönöm szépen, annyit szeretnék mondani, hogy az Ekonszak Bizottságban ülő néppárti képviselőknek Karinc urat kell követniük, ő mutatja, hogyan szavazzunk. Köszönöm. It was a very important information. Nagyon fontos információ ez, de mielőtt tényleg elkezdenénk szavazni, szeretném tájékoztatni a kollégákat két korrekcióról is. Kérem figyeljenek ide, mert szerintem ez elég fontos. A szavazólistán két módosítás is bekövetkezett. Az egyik a B kompromisszumban, a második a GUE szóbeli módosító 10%-ra vonatkozik ez, ezt a szocialisták és a zöldek is kérik, hogyha szóbeli módosítót elfogadjuk vagy visszautasítjuk, akkor 214-es, 215-ös, 220-as és 221-es értelmüket vesztik következésképp. Nem tudom, tudták követni? A másik, szintén a B-kompromisszona vonatkozó szóbeli módosító, az ALD-től érkezett, a családtagra való kiterjesztés. Helytelenül Deve 13 alatt került ez be a listába. Mindenki számára mondom ezt, de főként azok számára, akik mutatják a frakciótársaiknak, hogy hogyan szavazzanak. Tudták követni? And uh, what we can do, uh, we can have a test, electronic test. Talán kezdjük egy elektronikus próbaszavazással, mert olyan sokan vannak. So, Let's have an electronic... Tehát elektronikus próbaszavazás. It is not now. There is, there is a problem. It was a very wise advice to... Micsoda bölcs tanács volt ez az elektronikus próbaszavazás, mert vannak problémák. Work, sorry. Nem működik a szavazókártyám, elnök asszony. Mert az egész rendszer nem működik, kedves kollega a technikusok segítségét kérjük. Or not. Let's, let's try it again. It's not working. Uh, let's try again, we are switching on, and now... Próbáljuk meg még egyszer. Hát úgy tűnik, még mindig nem működik. We, we are calling for the technician. Kérünk egy technikus. It will be corrected, otherwise it will be a disaster not to uh, go. Pedig elektronikus szavazórendszer nélkül nem fog ez menni. You've got arrows. Do we have tech technicians? Yeah, they are. The, please uh, wait a minute, the technician is coming, and hopefully we'll correct it. And Jön a technikus, és akkor, hogyha egyszer már a rendszer működik, akkor azt meg tudjuk nézni, hogy maguk a szavazókártyák működnek, de először még rendszerhibát vélek felfedezni. It is not recognizing any of the cards. Earlier it recognized the Libe cards and not the... Most már egy szavazókártyát sem ismer fel a rendszer. Korábban legalább a Libe szavazókártyákat felismert, most már se az Ekont, se a Libét. We are really sorry, we had a vote before and it, it was... Sajnálom, a Libében szavaztunk, és olyan szépen működött a rendszer. Chair, uh, I think uh, the I think there is a clear intervention of Elnök asszony, azt hiszem, hogy a szerencsejáték ipar piszkált bele a szavazórendszerünkbe. A lobbizás következményét tapasztalhatjuk. Eh, Összeesküvés elméleteknek eh, se szeri, se száma, de azért maradjunk optimisták, hát ha mégis működőképessé tudjuk varázsolni ezt a rendszert. Az én szavazókartyám például azt mutatja, hogy meg kellene fordítani, ami -e világos, hogy nem lehet. Then I think all of the conspiracy theories might be <laughs> valid. But you know that Libya is libe is the committee dealing with conspiracies different conspiracies so therefore and you now fault. yes it's our fault and we are welcoming you from econ in our climate most legalább megtapasztalják a Gazdasági és Monetáris Bizottság ülő kollégák is, hogy mivel foglalkozunk mi itt a Libében. Uh, yeah. Take, you, you can take the floor. If you have any good idea how to correct the system, it would be really great. Van valami ötletük esetleg, hogy a... Nem, nem tudunk elnök azt, hogy esetleg kézfelemeléssel elkezdeni szavazni? Uh, I would like to ask uh, you for some more patience and we will have a... Még egy kis türelmüket kérem és mindjárt meglátjuk, hogy ki tudják -e javítani a rendszerhibát, aztán majd, ha nem, akkor döntünk, hogy hogyan tovább. Uh, now we are just uh, received the information that they are... Kapom az információt, hogy újraindítják a rendszert, ami 5 percet 5 tart. Szerintem jobb, ha 5 percet várunk, mert utána, hogyha mégis elektronikusan kell szavazni, és nem működik a rendszer, akkor teljes lesz a káosz. Kérem, hogy 5 percet még legyünk türelemmel, a többi kollégával addig egy kicsit csevegjenek. Úgyis ritkán találkoznak a libések és az ekonosok. Now, uh, we might have the test vote, electronic test vote, and hopefully it will be a good outcome. Próbáljuk meg még egyszer ezt az elektronikus próbaszavazást. Hát, ha most működik. Tehát, kérem szavazzanak. No, what, what do we have? 69 and 54. so five are not plus 12. Good. 60 Are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Uh, six? Még hiányzik pár szavazat. Mindenki ellenőrizze a saját szavazókártyáját és szavazatát. Mit ez a gép? Jól működik-e?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 Mine is working. Yeah, we close the vote. Lezárom a szavazást. Minden rendben. Maga a csoda. Kezdhetjük akkor a szavazást frissen, fiatalosan. Kompromisszum mínusz AA a Zöldek rész, két részben részengedi szavazást kértek. Első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, eh, ellenőrizzük elektronikusan. the vote is closed 35 in favor 27. 35-27 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Uh, compromise A, part 1. A kompromisszum. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodik Elfogadtuk. Második rész, mert ugye részenként szavazunk, második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Ja. it's closed. 32-30 uh, uh, uh, arányban elfogadtuk negyedik rész mellette. Ellene tartózkodik. Negyedik részről szavazzunk. Még egyszer negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, jó, jó, ellenőrzzük elektronikusan. Yeah, it is closed. Lezárom a szavazást. 36-27 arányban igazuk volt, de hát ha nem emelik a kezüket, akkor nem látom tisztán, hogy, hogy mik az arányok. A, következik a 184-es mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 187-es, bocsánat, 188-as javítja magát, az ennek mellette. 188-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ugrunk tovább, lapozzunk a negyedik oldalra, 200 egyes módosító következik. Mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 202-es mellette ellene tartózkodik. Elnőrizzük elektronikusan. Tehát a 202-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 30-33 arányban elvetettük. Három szóbeli módosító érkezett a B kompromisszumhoz, és ahogy ez hagyományos az ekonban, a szóbelikkel kezdjük. Tehát az első szóbeli módosító kitámogatja. Ellene. Tartózkodik. Ellenőriznünk kell sajnos elektronikusan. Lezárom a szavazást. 27-36 arányban nem fogadtuk el. A második szobeli módosító, a GUE nyújtotta be, és a zöldök, és a szocialisták, ki van mellette, ellene tartózkodik. Egyértelmű, hogy nem fogadtuk el. a liberálisok hármas szobeli módosítója mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Most jöhet a az egész kompromisszum, figyelembe véve a szobeli módosítókat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Two more page. Szó, szóval lapozzunk még tovább, még tovább, egészen a 225-ösig. az összes előtte lévő módosító értelmét vesztette. 225-ösen folytatjuk a 8-as oldalon a szavazólistában mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 226-os mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 227-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. És aztán 233-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan 233-as Jean-Paul Gózás féle módosítót. The vote is closed. Uh, 25 plusz. 25-en mellette, 38-en ellene nem fogadtuk el. Azt hiszem ennél egyértelmű nem nagyon lehetne. C kompromisszum mellette. C, igen, C mellette Vagy mégsem? Vagy mégis? Compromise C in favor. In Pillanat türelmet, tehát C kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. E kompromisszum, és megint csak a szóbeli módosítókkal kezdjük. Az elsőt, me, első mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Hát ellenőrizhetjük, de azt hiszem elég világos volt. Nem, ha ragaszkodnak hozzá. 23 39 arányban elvetettük, ahogy mondtam, egyértelmű volt. Hármas szóbeli módosítóval folytatjuk mellette. Kettes, bocsánat, persze átugrottam a kettes szóbelit mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Most az egész kompromisszumról szavazunk. Yeah, yeah, yeah. Then the whole compromise... Uh... Tehát az egész kompromisszumról mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az F kompromisszumra ugrunk tovább, ez a 14. oldalon található. 14. on Article 7. On Article 7. It's still, Article 7 Uh, it, it is on the 15 or the 19th page. Uh, F kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 271-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ellenőrizzük elektronikus. 271. Checking. The vote is closed. It is a close. <laughs> Nem fogadtuk el, nagyon Szoros volt, de nem. G kompromisszum, a 8 cikkre vonatkozóan, mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 283-as második rész mellette. Tehát mellette még mindig. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Világos. Elég világos, hogy nem fogadtuk el. 285-ösre ugrunk tovább mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 287-es mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum a tízes cikkre vonatkozóan. Megint a szobeli módosítókkal kezdjük. Ki támogatja a liberálisok szobeli módosítóját? Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, részenkénti szavazás két részben. Az első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ez elég világos. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jön a következő kompromisszum. J kompromisszum. J, mint János. Szobeli módosítókkal indítunk. Az első kitámogatja. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük. A 301-esről szavaztunk, vagy azt át vagy átugorjuk. Az én szavazó listámon azt szerepel, hogy ha az i kompromisszumot elfogadjuk, akkor a 301-es értelmét veszti. Ah, szerintem joggal ugrottuk át. J, mint János. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 33-27 arányban elfogadtuk. Második szóbeli módosító mellette ellene. Ellenőriznünk kell a második szóbeli módosítót, meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnök asszony, hol tartunk? Ön tudja? Én tudom, hogy én hol vagyok, de hogy ön hol van, azt tudja? A J, mint János kompromisszumban járunk, és hagyományokat követve a szóbeli módosítókkal kezdtük. És most Először a szóbeli módosítókról szavazunk, most a második szóbeli módosítóról szavazunk, miatt a kompromisszum egészéről szavaznánk. Á, avagy úgy, elnök asszony. There are different traditions in different committees. And now we start with the oral amendments. Igen. Tehát, ha már tudjuk, hogy mi van a szóbeli módosítókkal, akkor szavazhatunk a kompromisszum egészéről. Tehát a második szóbeli módosítóról szavazunk. Elnök asszony, de hát nincs második szóbeli módosító, csak egy részenkénti szavazás a mi listánkon. Hát hogy ne lenne, nagyra becsült kollega? Remélem az ön listáján is van egy második szóbeli módosító. Az első... Felolvassam? Oh, the first. one. we the e How oh, it was? It was rejected the second Yes, it was 25 34. It was rejected. Uh, it was rejected. Uh, it was rejected the uh, second one. Did you find the second oral amendment? A szóbeli, kettes szóbeli módosító már tartottunk. Most már mindenki tudja követni, hogy hol tartunk? Az összes frakció? Jó. Tehát a kompromisszum egészéről részenként szavazunk. Első rész mellette. It was rejected. It was rejected. Uh, uh, we, uh, we voted for the two oral amendments and now we are voting. Két szóbeli módosítóról szavaztunk, most a kompromisszumról szavazunk az egészéről, de két részben tovább bonyolítsuk, és az első rész mellette. Tehát a kompromisszum első feléről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, napnál világosabb. Második rész, tehát kompromisszum második része mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt is. Bravo. Lássuk, hogy hol folytatjuk. Kompromisz ki. K. Kompromisszum következik, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 309 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 310 mert a 309 ugye nem ment. Tehát 310 kijön mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. L kompromisszum. Megint csak részenkénti szavazást kért a GUE, az első rész ki mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, jó? Gépi ellenőrző szavazás. No, it, it is... Compromise L, uh, second part. Elkompromisszum második része. Oké, okay. uh, eh, electronic vote is closed. <laughs> Lezárom. Literacy theory can, uh, can be followed now. <laughs> Oké, okay. uh, eh, uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 28 ellene elfogadtuk. Következő szavazásunk tárgya. 321 mellette ellene tartózkodók, sütva. M kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk elég nyilvánvalóan. Következik a 329 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrizhetjük, ha akarják. 329 ellenőrző szavazás. <laughs> Don't confuse people more. Oh, the, the vote is closed. Lezárom. 30-30. 30-30, ezt elutasítottuk. N kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 339 mellette. 339 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 340 kiló mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Júri, 23 kiló mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 300... Valójában együtt szavaztunk eh, több módosítóra 225, 343, 346, 2, 348. Erről nem kell újra szavazni. A Következő, amiről szavazni kell, ez a 352-es mellette. Ellene tartózkodók ezt nézzük meg géppel. The vote is closed. Zárom. 39 plus and 39 mellette, 21 ellene. Ezt elfogadtuk. Az O kompromisszum következik. Megint csak a szóbeli módosítóval kezdünk. Ki van mellette? Szóbeli módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Aztán van egy részenkénti szavazás a kompromisszumról. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. falling, and we have amendment 244, second part. 244, második rész. Megvan? Ki van mellette? 244 második rész mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 59 ellene tartózkodók elfogadtuk. P. Kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő jó pár okafogyott lett, és a következő a Q kompromisszum hatot kell lapozniuk, hogy odáig eljussanak. Q kompromisszum, ez a 31-es, 33-as és a 37-es cikkeket érinti. Megint a szóbeli módosítóval kezdjük, ki van mellette, néppárti szóbeli, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk egyértelműen, és aztán a kompromisszumos módosítóról mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább. 224. Kettő helyett 424 következik mellettem. Ellenem tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük, 424-es. Szerintem teljesen nyilvánvalóan elfogadtuk. The vote is closed. Zárom. 39. 39-21 ellenében elég nagy többséggel lett ez elfogadva. Aztán megint kiesik néhány, és a 428 következik mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Megint néhány, ami okafogyott lett. Many falling, compromise R. Erre kompromisszum következik. Azt gondolom, hogy az oldalak számozása nem teljesen ugyanaz mindenkinél. Az R kompromisszum következik. Mellette? Tessék. Szerintem a 154-esről kell szavazni, mert az önmódosítóját nem fogadták el. Illetve a 154-es, 154-es. Van. Mert a szóbeli módosítót nem fogadták el. Find this amendment, uh... Article 27. A 27-es cikk A. 27-es A cikkhez lett ez benyújtva. Arts, Article 34. Article yes. Uh, yes, uh, we, we placed it uh, later because, uh... Ezt későbbre időzítettük. Szerintem erről szavazunk, de később. It was adopted. The... S... That, that is correct. Then we vote on this one, Mr. Torvalds. <laughs> there is the consultation is still going on, as you see. And there's a... Most okosítanak ki kollégák, önök is látják, de a többségi vélemény ez az, hogy szavazni kell erről, és akkor önnek igaza van tehát erről szavazni kell. 432. Ez a 432-es módosító előtt van, a 27A cikkhez lett benyújtva. Oldalszámot nem mondok, mert az L tér. Article 27, tehát 27-es cikk A új, 154-es módosító, ki van mellette? I've seen that all of the groups have uh, found it. It is... Nem minden frakció találta meg? Oké. <laughs> Okay. Uh, who's, uh, who's against? Ki van? Ellene és tartózkodok. Szerintem ezt egyértelműen elutasítottuk, de köszönöm, hogy emlékeztettek rá. Err kompromisszum mellette ellene eh, tartózkodók, ezt elfogadtuk it is. 444. The next one is amendment 444. 444 és 445 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizhetjük persze. 444 uh, and 445 checking electronically. The vote is, a vote is... Ellenőriztük tehát, lezárom a szavazást. It is clearly rejected. Uh, a 24 mellette 33 ellene, ezt elég egyértelműen utasítottuk A következik a 450-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt is nézzük meg, nem volt annyira egyértelmű. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 31 mellette 28 ellene, el lett fogadva tehát. 451 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 449 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 452 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És akkor ugrunk egyet 79, és Deve 35, ugyanaz, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 453 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 450, 454 következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 455 mellette ellene tartózkodók elutasítva szerintem, de ellenőrizzük. 455-ösről ellenőrző szavazást tartunk, és le is Zárom. Clearly. Ezt elfogadtuk. 38-21 arányban. Favor and 21 against. Uh, the next one is... Következik az S kompromisszum, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 465 mellette a 465 és 466 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva. 467 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. 467. 467. is Lezárom. 37-21 arányban el lett fogadva. Sokkal könnyebb lenne, ha felemelnék a kezüket, mert akkor látnánk. 468 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Persze, lehet ellenőrizni, ellenőrző szavazás következik. Sörti el. 30-28 arányban el lett fogadva, nem hatalmas többség, pici többség. 4 69 ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, tehát 469 el lett fogadva, 80-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 470 mellette, ellene, tartózkodók, géppel ellenőrizzük, The vote is closed. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 29 ellene ezt elutasítottuk. 471 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Tehát 471 ellenőrző szavazás, gyakorlatilag azt sejtem, hogy ugyanaz a többség lesz. Lezárom. E, és 30 mellette 25 ellene, tehát elfogadtuk. 472-es következik mellette. Hát ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 473 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Gépi ellenőrzés következik. 473. Gépi ellenőrzés, és lezárom a szavazást. Kérem, emeljék fel a kezüket, mert ez nagyon nagy többség, de az önök kézmozgása alapján nem lehetett megmondani. 474 ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. A felemelt kezek alapján ezt mondom, de kérem, hogy emeljék föl a kezüket, mert most megint ellenőrző szavazást kell tartanunk. The vote is closed. Zárom a szavazást. 34 mellette, 23 ellenetet elfogadtuk. 475, is favor? 475-ös, kitámogatja. szavazat tartózkodás elfogadva. 81-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. T kompromisszumos, a 83-ast és a 476 478-ast is lefedi, támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Akkor tovább lépünk. A Deve 37-esre, ami a 479-es módosító is. Mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Többé-kevésbé a csoport fele, hogy a lezárom. 31-25 arányban elfogadva. 84-es mellette. Ellenem. Tartózkodás nagyon kevesen jeleznek kézzel, persze értem én, hosszú a nap már, de ennek ellenére, vagy éppen nem érte, elektronikusan ellenőrizni kell, tehát kérem, 84-es, lezárom. Harminchét plusz, mínusz 20, nagy a különbség, de a készfenntartások alapján nem lehet megalapítani. 85-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Deve 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Deve 39-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 480-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 481-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. 481-es. The vote is closed. Bezárom. 27-29 arányban elutasítva. U kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. how much Uh, four, 493, who's in favor? 493-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy még 10 percig, 12 percig van tolmácsolás, igyekszünk addig befejezni, utána tolmácsolás nélkül működünk. Deve 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 494 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük gyorsan. Lezárom. Huszonhét, huszonkilenc arányban elutasítva. 495-ös kitámogatja ellene tartózkodás elfogadva. 496-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 497-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 498-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 499-es és 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 500 mellette ellene tartózkodás elutasító 501-es mellette ellene tartózkodás elutasító 502-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Uh, it's a, uh, closed. Lezárom. 23-a mellette, 32-en ellenne elutasítva. 503-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 504-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 505-ös mellette ellene elutasítva 89-es hm, ellen szavazott tartózkodás elfogadva. V kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 515-ös, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 5 on 5. 515-ös, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 29-en előre vagyis elutasítva. 516-os támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Uh, 516. 516-os, tehát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-en szavaztak mellette, és csak 21-en ellen. 517-es mellette ellene tartózkodás elutasító. 447-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 520-as mellette ...519-est együtt szavaztuk meg, a 244-esre szavaztunk róla együtt, tehát az 520-as következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 521-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 522-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 523-as mellette és együtt az 524 es eligazók van, tehát ki támogatja, szavazzanak kérem, mert ellene tartózkodás elfogadva a fenntartás alapján. 525-ös és 526-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 527-es, 530-as kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva 528 os támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 529-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás ellenőrizzük. 529-es, tehát gyorsan ellenőrizzük. Lezárom. 30-22 arányban elfogadva. 531-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, hogy kövessék figyelemmel a szavazást. Nagyon nehéz nekem látni innen, hogy ki hogyan szavaz. Lezárom. Harminc, huszonkettő arányban elfogadva. 132-es 532-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 533-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es és Deve 42-es. 533 est ellenőrizzük, de emeljék fel a kezüket, kérem még egyszer. Lezárom. Harminc három ará, 21 arányban elfogadva. 92-es, de 42-es, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Deve 43-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 534-es mellette ellenszavazott tartózkodás ellenőrizzük. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-20 arányban. 535-ös a következő, mellette ellene elfogad 536-os, mellette ellene tartózkodás elutasítő 93-as kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 500, bocsánat, 539, 540-es támogatja. Ellenszavazat. Elfogadva. 542-es kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Júri 30-as támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 544-es 544-es támogatja ellenszavazat tartózkodás akkor a dupla V dupla V kompromisszumos elfogadtuk or in favor hivatkozások 94-es, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 95-ös, mellette, ellene, elfogadva. 96-os, mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 97-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. X preambulum kitámogatja ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogad. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es ellenőrizzük. 100? Százas. Lezárom a szavazást. 26-23 arányban elfogadva. Vagyis elfogadtuk. 101-es támogatja, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. Mellette, kettes módosító mellette ellen elfogadva. 102-es mellette ellen tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve négyes, ellen. Elfogadva. Deve ötös? Against. Abstention. It is rejected. 106 in favor. Against. Abstention rejected. 107